Kedves kollégák, akkor most újra kezdjük, vagy folytatjuk az ülésünket. Sok szeretettel köszöntjük a külügybizottság tagjait, Brók elnök úrral az élükön, és most a 14-es napi rendi pont, 11 per 2014-es külön, külön jelentés, Európai Külügyi Szolgálat létrehozatala. Köszönöm szépen Fazekas úrnak is, hogy eljött hozzánk egykori kollégánk, önnek meg is adom a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves elnök asszony, kedves Inge, kedves elnök úr, kedves Elmár. Nagy megtiszteltetés számomra, és nagy öröm egyben, hogy ma itt ezen az együttes ülésen részt vehetek a Kokobú és az AFET együttesülésen, és bemutathatom a e, külön jelentésünket. Kreszle asszony, külön szeretnék köszönetet mondani önnek, hogy ön ezt lehetővé tette. Ezzel a mai üléssel, hogyha németül így mondhatom, de magyarul is így mondjuk, két legyet ütünk egy csapásra az AFET jogos kérésének megfelelhetünk, mely szerint az Európai Külügyi Szolgálat létrehozásáról tartsuk egy meghallgatást, még mielőtt meghallgatjuk a kijelölt biztosokat, de közben a Kokobu teljes mértékben legitim kérésének is megfelelhetünk, és így Először a Kokobú körében beszélhetünk ezekről a kérdésekről. Másfél éve került arra sor, hogy a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság Eston Báronőt megbízta, illetve meg, és, ki, megkérdezte, meghallgatta az Európai Külügyi Szolgálat létrehozásával kapcsolatban. És ezek után minket megbízott elnök asszony, hogy a számvevőszék erről a kérdésről egy jelentést készítsen. Nagyon szívesen tettünk eleget ennek a kérésnek, ugyanis az volt a véleményünk, hogy ez rendkívül fontos téma, nem csak azért, mert 800 millió euró a költségvetése ennek a szolgálatnak évente, hanem azért is, mert politikai és egyéb területeken is rendkívül fontos kérdéseket vet fel. Nem csak azokat a konkrét kérdéseket vizsgáltuk meg, amelyek a mentesítés során felmerültek, hanem egy kicsit távolabbra nyúltunk, és a külön jelentésünkben három fontos kérdést tettünk föl. Először is hogy a, az EKS létrehozását megfelelően készítették-e elő, és hogy hatékonyan határozták-e meg a forrásait, és az EKS az Európai Bizottsággal és a tagállamokkal hatékonyan egyeztetette. Lehet, hogy egy kicsit csodálkoznak azon, hogy az első kérdés a múltra vezet vissza, illetve a döntéshozásra a tanácsi ö, döntéshozásra. Elnézést, hogyha néha egy kicsit hezitálok a német kifejezésekkel kapcsolatban. Nos, összességében mi nagyon fontosnak tartottuk ezt a kérdést is megvizsgálni, hiszen részletes vizsgálat után úgy láttuk, hogy az EKS létrehozása túl gyorsan történt, nem készítették elé megfelelően, és nagyon sok homályosan meghatározott feladat nehezítette a munkáját. A számvevőszéken belül is volt egy vita azzal kapcsolatban, hogy a számvevőszék feladata-e, hogy a tanácsnak megjegyzéseket tegyen de ezt nagyon fontosnak tartottuk mégis, mert úgy gondoljuk, hogy ezek a nehéz, ezek a hiányosságok, amelyek a források kiutalásával kapcsolatban, illetve a feladatok meghatározásával kapcsolatban megtörténtek, ezek csökkentik az LKS hatékonyságát. Mit állapítottunk meg? Azt állapítottuk meg, hogy az, az LKS szerepét túl későn határozták meg, és túl homályosan. A történetet mindenki ismeri, Először a, külés, a kül, külügyi megbízott tisztségét hozták létre 2009 végén, és aztán 2010 közepe fele jött létre az EKS és hogy azért, hogy a külügyi biztosnak segítséget nyújtson. Akkor még nem voltak stratégiai célkitűzések, amelyek kísérték volna a szolgálat munkáját, hanem csak néhány feladatot vetettek fel általánosságban, mint például a külügyi megbízott támogatása, az Európai Tanács elnökének támogatása, illetve a különböző intézmények támogatása a parlamenttel jó az együttműködés, például ez fontos, de hát ezek a feladatok, ezeket sokkal jobban meg kellett volna határozni. Emellett akkoriban nagyon sietni kellett, az Európai Unió pénzügyi problémák előtt állt, és ezért mm, született ez a kérdéses döntés, vagy vitatott döntés, hogy az EKS költségvetés semleges szervezet kell, hogy legyen, tehát ő miattuk nem lehetett további eszközöket igényelni az európai költségvetésbe, tehát ezzel az EKS nem tudja elvégezni megfelelően az, az igazgatási és, és egyéb feladatokat, tehát nem tudott saját administratív igazgatási mm, testületet felépíteni, eh, hanem a bizottsági szolgálatokra kellett támogat, támaszkodnia. Eh, és ez emiatt úgy döntöttek, hogy az úgynevezett eh, országokhoz kapcsolódó osztályokat vették át az EKS-be, és a fontos nagy témák, mint a környezetvédelem, energia, stb. nem találtak helyet az EKS teteje alatt. Nos, a, emellett nem volt prioritás az EKS-ben e a közös európai külpolitika, tehát az EKS létrehozása során nem sikerült a stratégiailag fontos feladatokat definiálni, illetve meghatározni. Eston báronő és elmondta, hogy az EKS felépítése az egyik legfontosabb, és a tíz meglévő stratégiai partnerség erősítése holott ezek már több mint tíz éve léteznek. Az európai szomszédsági politika erősítése az arab tavaszra reagálva. Tehát sürgős feladatokat határozott meg, ahelyett, hogy a, a hosszú távú stratégiai építésre e, koncentrált volna. Az Európai Parlament és a parlament és a tagállamok is azt követelték, hogy az EKS e, személyzete egyrészt egyharmadban a bizottságból, egyharmadban a tanácsból, és egyharmadban pedig a tagállamokból érkezzen, ezzel egy bizonyos feszültséget hoztak létre, mert ezáltal az LK e az fölépítése túlságosan bonyolult összetett volt. Ez egy piramis jellegű szervezeti felépítés, és bonyolultabb, mint a külpolitika területén bármely más szervezet felépítése. A országreferátusoknak sokkal több eh, igazgatási, mm, sokkal nagyobb igazgatási szintje van, mint a többi eh, feladatnak. A jelentésben megpróbáltunk nem csak a eh, problémákat elemezni, és a végkövetkeztetéseket levonni, vagy következtetéseket, ajánlásokat megfogalmazni, hanem megpróbáltunk kitérni a háttérre is, ezeknek a problémáknak az okaira. Nos, ennek a hátterében az áll, hogy az EKS természetesen, az EKS-nek előírták azt, hogy a tagállamok diplomáciai szolgálatából toborozzák a munkatársaik egyharmadát, és ezzel új, túl sok új öm, álláshelyet hoztak létre. Aztán még egy fontos fejezet, amelyet fel kellene vetni, az EU külön megbizotjának a tisztsége. Ez a külön megbizott fontos szerepet játszik a, a külpolitikai e, feladatok koordinálásában a tanács és a bizottság között. Ezzel ennek a közös, e, az LKS létrehozásával ez a kérdés tulajdonképpen már nem aktuális. Mindennyien emlékszünk, az ellenök asszony Baroness Ashton kijelentésére, mely szerint ez anakronisztikus, és meg kellene szüntetni. Most azonban az a helyzet, hogy a vizsgálataink során megállapítottuk, hogy mint a tanács, mint pedig az LKS nagyon fontos feladatokat talál ki a külön megbízott számára, és ezzel tulajdonképpen érdekük fűződik ahhoz, hogy ezt a tisztséget megtartsák. Azonban a külön megbízott mandátumot nagyon széles körű, és nagyon nagy rugalmast, rugalmasságot követel, de hát ezáltal nehéz a feladatát megítélni, a teljesítményét meg, ítélni. Kérdés, hogy ez a külön megbizottat egy rövid időre nevezik-e ki, de hát most már hát évek óta dolgozik ebben a tisztségben. Ez a, ezek a külön megbizottak azáltal, hogy a költségvetésüket, költségvetését a az Európai Bizottság adja, igazándiból nem sikerül teljesen integrálódniuk az európai külpolitikába. Egy fontos kérdés, amelyet mindig feltettek Ashton Baronnak, a munkatársak felvételének, felvételi eljárása, ezek túlságosan sokáig tartanak, nem sikerült az egyensúlynak megfelelni sem nemi szempontból, sem földrajzi szempontból. Most akkor, ami a koordinációt illeti, az EKS koordinációját illeti, mindannyian tudjuk, hogy, hogy az EKS önálló szervezet, amely nem, a, sem a bizottság, sem a tanács alá nem tartozik, azonban fontos feladat, hogy intenzív legyen a koordináció a bizottsággal. Ez már az elmúlt időszakban alakult, de még további potenciálok rejlenek ebben, további fel, munkára van itt szükség. Az Európai Bizottsággal való koordináció csak részben volt sikeres, az alelnök, tehát az alelnöki tisztségében az Európai Bizottság üléseknek csak egyharmadán be tud részt venni, és ez a külügyi az, az európai biztosok külügyi tevékenységének koordinációjával foglalkozó tanácsot csak négyszer hívták össze, és egyszer sem elnökölte az alelnök asszony. Ezt azért szeretném hangsúlyozni, mert én Juncker, Juncker elnöktől azt hallottam, hogy ezt úgy fogják megoldani, hogy a jövőbeni új alelnök és külön megbízott Berlamon épületben lesz, és havonta fog a többi négy biztossal tanácskozást tartani. Ez már fontos előrelépés, de hát ez megegyezik a javaslatainkkal. Azt is megállapítottuk, hogy közép, illetve alsó szinten is megállapítható, hogy jobb volt az együttműködés a munkatársak között, de hát ez hamarosan el fog tűnni, mert új struktúrák merülnek fel, eh, ahol a, a, a, minek köszönhetően a koordináció remélhetőleg javul. Most, ami az EU delegációkat illeti, eh, különböző ország, országokat eh, kerestünk fel. Én Berlinben és Varsóban jártam, és nagy örömmel állapítottam meg, és ott megállapították, hogy a korábbi bizottsági delegációknak EU-s delegációval alakítása nagy siker volt. De az együttműködést egy, az kölcsönössé kellene tenni. Egyelőre az a helyzet, hogy főleg az Európai Uniós delegáció kezdeményez, és az a kapcsolatban, hogy az Európai Uniós tagállamok de EU-s delegációit széles körön tájékoztassa fontos dolgokban. Ami ezen delegációk összetételét illeti, még továbbra is az a probléma, hogy a költségvetésnek csak a felét, a delegációs költségvetésnek a felét a bizottság adja, és a bizottság számára fontos szolgáltatások vagy feladatok elvégzésére adják ezt ki. Ez egy nagyon rugalmatlan kérdés, és ezzel a delegációk döntéshozási képessége is korlátozódik, és nem, siker, nem sikerülhet ezeknek a delegációknak a hatékonyságát javítani. Azt is szeretnénk látni, hogyha, hogy ezek az Európa házak tényleg Európa házak legyenek. E, ehhez az a társbérlet lenne szükséges, ez persze jól hangzik, és sokkal jobban összeszoknának ezek a szolgálatok, sokkal jobban kiegészítenék egymást. Például a konzulátusok az európai polgárok számára olyan országokban, amely országokban nincsenek egyes országoknak képviseletei, nagy előnyére válnának ezeknek az európai házaknak. Ezek a legfontosabb megjegyzéseink, és hét e- ajánlást fogalmaztunk meg, és azt reméljük, hogy ezek az ajánlások, ezeket az EKS remélhetőleg pozitívan fogja fogadni. Ehhez reményünkhöz hozzájárul az is, hogy Ashton Báronő a levelében köszönetet mondott a jelentését, és azt mondta, hogy az ő utódjának az egyik legfontosabb feladata az lesz, hogy ezeknek a, ennek a jelentésnek az ajánlásait átültesse gyakorlatba. Ennyit szeretem volna elmondani, és örülök, hogy mm, és várom a kérdéseiket. Köszönöm szépen. Ja, herzlichen Dank. Köszönöm szépen, kedves kolléga. Ami a hatalom megosztást illeti, um, ez itt megvalósult. Köszönöm szépen Inge Gresslének és a Kokobónak azt, hogy ezt az ülést közösen elnökölhetjük. A jövő héten elő kell, hogy készítsük uh, majd uh, meghallgatásokat, a bizottság alelnökének meghallgatását, és nagyon sok kritika a közös pontunk, éppen ezért nagyon fontos, hogy ezeket most fogalmazzuk meg, hiszen ez segíti az előzetes megbeszélések előmozdítását is, illetve a dolgok rendetételét. A félig, üres, félig teli pohár kérdése is felmerül. Igen, rövid az idő, illetve rövid volt az idő egy ilyen intézmény felépítésére, de úgy gondolom, hogy a elkerülhetetlen hibákat eh, meg kell próbálni most már végre kiküszöbölni. Az ilyen típusú kérdéseknél, amikor újonnan áll fel egy intézmény, akkor valami mindig félre csúszik, és úgymond öröklődött anyag is az részben, ami félre csúszik, különösen ami a főképviselőt illeti. Én mindig azt gondoltam, hogy be kell tagozni az LKS-be. Hát nagyon fontos, hogy ne, hoz, ne jöjjön létre egy külön külügyminisztérium. Tehát, hogyha az intézmények és az LKS között megállapodás születik, a szinergia hatások erősítése érdekében, akkor fontos, hogy ott helyezzük el ezt az intézményt, ahol a munkát el kell végezni, és ne legyen különleges helyzet, 179 eh, tisztviselő dolgozott eh, ott, és amit nem tudtam, az az, hogy 8 eh, évig van a hivatalban ezek a munkatársak. Én ezt mindig ilyen adhok dolognak érzékeltem, hogy tudtam volna, hogy ha 8 évre szól a mandátum, akkor én magam is indultam volna, pályáztam volna. Most már azonban túl késő, azt gondolom talán már nem éri meg ez a dolog. De az, hogy a főképviselőket nyolc évre nevezik ki, kétszer annyi időre, mint egy normál um, nagykövetet vagy delegáció vezetőt, úgy tűnik nekem, hogy ez csak szokás kérdése. Nem gondolom, hogy itt operatív politikát lehet folytatni, és nem is, azt gondolom, hogy a főképviselő már nem is tudja azt, hogy milyen um, speciális képviselői vannak. Tehát ezt nem értem. Éppen ezért nagyon fontos, hogy ezt a témát keményen kezeljük, ezt többször el is mondtuk, és inge a segítségetekkel szeretnénk ezt megvitatni, illetve ez költségvetési viták szempontjából is nagyon fontos. Köszönöm szépen a lehetőséget. Ezt szeretném mondani, hogy ami a szinergia hatásokat illeti, itt is fontos tovább lépnünk, hiszen erről kétszer már beszéltünk. Ő olasz biztosként betölti majd a szerepét. Ő most a klasztert vezeti, tehát itt egy kinevezett tisztviselőről van szó, a szinergiahatások eddig nem érvényesültek, a főképviselő eddig úgymond teljesen figyelmen kívül hagyta a bizottságot, és így nem, hogy szinergia nem jött létre, hanem versengés jött létre, és bizalmatlanság. Tehát eredményekről nem beszélhetünk. És azt gondolom, hogy nagyon fontos mind a bizottság, mind az új főképviselő részéről, hogy odafigyeljenek egymásra, tehát ha ezt a legfőbb tisztviselők nem teszik meg, akkor stábjuktól sem elvárható ugyanez. De azt gondolom, hogy ez döntő terület. Meg kell vitatnunk olyan kérdéseket is, amelyek a pénzügyi rendelethez kapcsolódnak. Itt olyan kérdésekről van szó, mint az LKS és a bizottság költségvetése, illetve különös, különleges adminisztratív terhek, amelyeket a delegációk viselnek. Tehát ez egy óriási kérdés amúgy, ami a külkapcsolatokat illeti a költségvetési rendelet kérdését is ki kell bontanunk. Hogyha megnézem Szíria, Irak, Ukrajna kérdését, a szakbizottságban erről beszéltünk, tehát azt megnézem, hogy meddig tartanak az eljárásaink, amíg végre sürgőségi segélyt tudunk biztosítani, gyors segélyt, hát ez nagyon hosszú, tehát nagyon lassú ez a folyamat. és a tagországok részéről is negatív gondolkozás bontakozott ki ennek kapcsán. El kell gondolkodnunk arról, hogy a hatékonyság és az ellenőrzőség kérdését megfelelő szimbiózisba tesszük egymással. Ez nem jelenteti azt, hogyha nagyobb a hatékonyság, kevesebb lesz az ellenőrzés. Tehát meg kell próbálni megtalálni annak a módját, hogy egymással hogyan egyeztessünk. Tehát nem szabad lelassítani az eljárásokat. E, Tehát ha fél, fél évvel később jut el a segítség, akkor ezt el is felejthetjük. A közvetlen külügyi támogatás nem éri el a célját, azért mert túl lassú az eljárás. Tehát a tényleges politikai cél így nem valósul meg. És azt gondolom, hogy a jelentés alkalmat kell, hogy biztosítson ahhoz is, hogy erről beszéljünk, mint ahogy eh, számos más egyes pontról is. Nagyon komolyan fogjuk venni ezt a jelentést, és Puskás Ferenc eh, nyelvén fogalmazva azt gondolom, hogy ez egy eh, nagyon jó kiinduló pont. Tehát lehet, hogy ez egy olyan projekt és lehet, amelyen sikerre járunk. csak asszony. Köszönöm, először is köszönetet szeretnék mondani a szemvevőszéknek. Köszönöm szépen, hogy elkészítették a jelentést. Azok a pontok, amikről ön beszámolt, mint ahogy Brock kolléga ezt jelezte, nagyon hasonlítanak mindahhoz, amit az elmúlt időszakban az EKSZ felállásánál, illetve a középtávú ellenőrzésnél megneveztünk, és hálás vagyok a kritikáért is, amelyet az EU főképviselő, illetve főképviselő kapcsán megnevezett Eston asszony szavaira emlékszem annak idején, amikor azt mondta, hogy erre nincsen szükségünk. Én ezzel egyetértek. Bizonyos pontokon vitatható mindez, de ami a munkatársak számát, a mandátum hosszúságát illeti, ez szükségtelen, és néha az a benyomásom, hogy a tanácsban megpróbálják ezt arra felhasználni olyanok számára találjanak posztot, akinek amúgy nincsen posztja. Tehát nagyon fontos, hogy legyenek megfelelő kritériumok, hogy hol van szükség, és hol nincs az LKS-re. Egy pont, amiért szintén hálás vagyok, az az, hogy a delegációk mit tehetnek meg, az a pont, hogy konzul, konzuli tevékenységet is folytathatnak az európai polgárok számára. Azt gondolom, hogy itt a tagországok ezt nem feltétlenül szeretnék, akiknek nincsen saját követségük, de mások ezt más tagországokon keresztül próbálják lebonyolítani. Én örülök annak, hogyha a nagykövetségek ezt maguk oldanák meg. Kérdésem a következő. Megnézték-e azt, még akkor is a szerződés módosítása van szükség, hogy nem lenne értelmesebb az, hogyha európai nagyköltségekről beszélnénk, és nem delegációkról. Hiszen a polgárok nem igazán értik azt, hogy mi is egy delegáció. Tehát itt is fontos lenne követségekről, nagy beszélni. Van egy további kérdésen. Én nagyon örültem annak, hogy amikor ön a főképviselőről beszélt, akkor nőről beszélt. A német verzióban, a szövegben mindig férfi szeméről van szó, főképviselőről, még akkor is, amikor az angol verzió, a her um, szót használja, tehát egyértelmű, hogy nőről van szó. Nem tudom, hogy melyik a kiindulási verzió, az angol vagy a német, de mivel megint csak nő lesz a főképviselő, nagyon örülnék annak, hogyha a német nyelvi verzióban is a női um, formula kerülne előtérbe. Um Németül felolvasom. des Hohen Vertreters, Vizepräsidenten bei der Erfüllung seines dreifachen Auftrages – Auf Englisch steht unter 16 Supporting the HRVP to fulfill her triple-hatted mandate. Ja, das ist jetzt. Das äh, Hát itt gender ügyről is szó van a különböző nyelvi verziókban. De hát a német verzióban is nőről kéne beszélni, ha Esten asszony nő. Ajala Sandersnek adok szót. Sí, gracias, presidente. Sí, yo agradezco. Köszönöm, elnök úr. Köszönjük Fazakas úrnak ezt az érdekes beszámolót és magát a jelentést is. Úgy érzem, hogy nagyon fontos ajánlásokat tesz itt a szemvőszék kisebb fajta csodának is beillik az, hogy a külszolgálat egyetem föl tudott állni ilyen globális válságok kerülés közepette, egy gazdasági válság kerülés közepén, ha megengednek talán egy anekdotát. a semlegesség mellett fontos, hogy itt a költségvetést megerősítettük, Az Európai Bizottság főtitkársága nagyon sokat segített az EKS felállásában, amely egy roppant bonyolult struktúra. Persze lehet javítani a külszolgálat működésén, ugyanakkor Ugyanakkor úgy érzem, hogy meg kell találni annak a módját, hogy biztonságos legyen a kommunikációnk. Erre azt hiszem, hogy megnyugtató választ kell találnunk. Tehát valóban a költségvetési semlegességet sikerült tiszteletben tartani, de nem minden mellékhatás nélkül. Fazekas úrhoz fordulok egy kérdéssel. Azt mondta ön, hogy az egyik ajánlásában megfogalmazza a hogy az Európai Külszolgálat egy átfogó tervezési tervezés segítségével a belső következetességet, koherenciát növelje. Ön mit gondol erről az átfogó, komprehenszív tervezési rendszerről? Egy európai stratégiát szerettünk volna, nem csak a válságkezelés, adhok válságkezelés mentén kell eh, eljárnunk, koherenciát szerettünk volna. A stratégiai keret talán ezt szolgálna, erről tudná esetleg még valamit mondani? A jelenlegi kerete a külszolgálatnak igencsak bonyolult és merev. Ez azt jelenti, hogy a úgynevezett delegációk, hívjuk a költségeket a delegációnak, illetve ezeknek az egész igazgatása, akik részben az európai polgárokat kell, hogy segítsék világszerte. Nos, ezzel kapcsolatban lehetne javítani a helyzeten. Mire gondolt akkor, amikor a merevségről beszélt Fazekas úr? Végül zárásképpen talán emlékeztetném önöket, hogy a külszolgálat létrehozása, felállítása terén a tagállamok talán még nem döbbentek rá eléggé arra, hogy mennyi pénzt takarítanak meg maguknak a saját ö, diplomáciai szervezetek, vagy diplomáciai költségvetésük terén. Ez mindenképpen pozitív fejlemény, szerintem ezt el kell ismerni. Ilyen szempontból el kell ismerni, hogy egy költségvetésileg semleges változás volt ez, amelynek segítségével azonban a tagállamok jelentős pénzeket tudtak megtakarítani. Ezt ne felejtsük el, amikor azt javasoljuk, hogy javuljon a külszolgálat és annak működése. Mond Vilanes. Hát se neki. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Rzeczywiście... Mm, Köszönöm, elnök úr. És valóban. Érdekes lenne a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság előadóját meghallgatni az ügyben. 2011-re, hogyha visszagondolunk, nos, a akkor merült fel a külszolgálat kérdés először, véletlenül én voltam a én voltam az előadója ennek a témának akkor, mint egy időz, időutazóként, ajándékként hoztam magammal ezt a csomagot. Köszönjük Fazekas úrnak ezt a jelentést, látszik, hogy időt energiát nem kíméltek ennek elkészítése során, valóban átfogó és alapos munka. A számvevőszék több gyengeségre is rámutat a külszolgálat működésében. Például a küldöttségek, a kinevezések, és így tovább, és így tovább. Idézem, eh, azt megfogalmazást, mi szerint az Európai Bizottság csak részben volt hatékony eh, e tekintetben. Ez nyilván azt jelenti, hogy a külszolgálat működésében van bőven mit javítani. Vannak azonban más kérdések, amelyek szerintem roppant érdekesek. Az új tagállamokban sokan, köztük magam is, úgy érzik, hogy a külszolgálat földrajzi eh, egyenlőségét, hát, hát diplomatikusan fogalmazva is nem tartják tiszteletben. akár azt is menném állítani, hogy a keletieket eh, hátrányos megkülönböztetésben részesítik. Például amikor a külön megbízottakat kinevezik, hát eh, jó kis zsíros állások ezek, amelyekből valahogy a keleti végekre kevés jut. Lunacsak asszony joggal mondta, hogy eh, van, aki ilyen, ilyen külön meg bizotti státuszban parkol évekig, miközben a saját pecsenyét sütögeti, a saját karrierét próbálja előmozdítani. Azok, akiket a különböző delegációba helyeznek, nos, itt pénz nem számít, ezek rengeteg elképesztő költségeket is jelenthetnek. Információ. Köszönöm szépen az információkat. Egy konkrét kérdésem van a szemvevőszékhez. Önök hogyan látják a költségvetés ellenőrzés szempontjából azt a követelést, hogy az LKS szake személyzete a delegációkban rendelkezik az eszközök felhasználásáról. Köszönöm. Mr. Kava. Thank you, thank you, Mr. Chairman. Um, köszönöm, köszönöm elnök úr. A nyíltság és átláthatóság jegyében jó lett volna, hogyha ezt az ülést mondjuk nem zárt ajtók mögött tartjuk, hogy az adó fizetők is hallhassanak egymást arról, hogy ezt a rengeteg pénzt pontosan mire is tapsoljuk el. Hiszen tulajdonképpen nagykövetségeket működtetünk a világ számos sarkában, Hát a tagállamoknak már vannak ilyen nagykövetségek, miért nem használjuk azokat, miért kell vadonatújakat létrehozni. Egyes területeken elképesztő költségekről számol be eh, a, a jelentés. Például tényleg szükséges az, hogy a Fidzsi szigeteken, Fijin eh, egy ilyen küldöttséget létesítsünk? Miért nem lehet a tagállami kapacitásokat esetleg bevonni ebbe? Lehet wäre es ja so, dass man nicht 28... Hát ha a Fidzsi szigeteken eh, csak egy munkatárs lenne, az gazdaságosabb lenne, mint a mostani 28. Hát egy rossz példát eh, választottak, Szemana úr. Thank you, Chair. Uh... Köszönöm, elnök úr. Én is köszönöm az Európai Szemlővőszéknek, és Fazekas úrnak ezt a jelentést, az első sorra figyeljünk oda. Az Európai Külszolgálat létrehozása. Létrehozása. Establishment. A címe már maga eszembe jutatja azt, hogy ez kiváló alkalom is lenne arra, hogy előről kezdjük az egészet. Tudom, hogy ez és ezzel sokat kérnék, de az ajánlásában, a 73B ajánlásában azt mondja a szemvőszék, hogy a tagállamokkal és a bizottsággal együtt vizsgálja meg a külszolgálat annak a megvalósíthatóságát, hogy egy átfogó stratégiát hozzanak létre. Nem kis kérés ez, de szerintem is idáig vissza kell mennünk, vissza kell nyúlnunk, az is, azaz más szóval, rengeteg dologra szükség van, az átfedések megszüntetése, a, az egész szolgált felépítésének az egyszerűsítése, a pénzügyi igazgatás egyszerűsítése, de hogyha az egészet nem kellene ennyire rohanvást talpra állítani, hanem szépen nyugodtan építhetnénk nulláról indulva, akkor azt hiszem sokkal jobb lenne a végeredmény. Az egyszerűsítés nem ártana. Túl sokan dolgoznak ott, túl sok a főnök, és túl kevés eredmény produkálnak. Költségvetési ellenőrzési kérdés ez, de a, a, a külügyi kérdés is, mert ez alapvetően az egész problémának a középpontjában az áll, hogy nagyobb, több közös kül- és biztonságpolitikára lenne szükség de hogyha nulláról kezdhetnénk, akkor talán esélyünk lenne arra, hogy ebből több legyen. Dank. Bei dem Mittagessen, als Sie das erwähnten, fiel mir ein, dass Köszönöm. Hamarosan idő következik, éppen ezért még egy kollégának adom meg a szót. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Azt gondolom, hogy ez történelmi pillanat, hogy a Kokobó és az AFET közös ülést tartanak. Úgy érzem, hogy történelmet írunk ezzel a parlament életében, de még több történelmet írhatnánk, hogyha um, sikerülne csökkenteni a képviseletek számát, a 28 plusz az 1, az EU. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy legyünk bátrak a követeléseinkben. A cél az, hogy legalábbis a konzuli tevékenységeket egy közös európai uh, ház végezze, egy közös európai képviselet, mivel nagyon sok tagországban szűkösek a költségvetési lehetőségek, úgy gondolom, hogy ezzel nagyon sok pénzt eh, takaríthatnánk meg. Nagyon fontos a tagországok felé egyértelmű jelzést küldeni, akik sok kritikát gyakorolnak az EU-val szemben. De azt gondolom, hogy ezeknek a számát igenis csökkenteni lehetne. Elnök, köszönöm szépen. A Kokobu nevében köszönetet szeretnék mondani az APET kollégáinak. Fontos üzeneteket rögzítettünk a meghallgatáshoz, az organigrámát dolgozása az LKS-nél, és nagyon fontos a központ karcsúsítása, nagyon fontos a sok vezetői pozíció leépítése, a vízfej leépítése, szerettük volna a speciális főképviselő integrálását, hiszen 25 millió euró hiányzik évente. Lőzing asszony említette az aldelegációk kérdését. Az LKS létrehozásánál a kettős kalap kérdésével is sokat foglalkoztunk. Az EU-s nagykövetek azért kaptak úgymond kettős feladatot, mert bizottsági pénzeket is kezelnek. Tehát egy delegáció van az összes munkatárs átszervezését nem jó útnak találjuk. Úgy gondoljuk, hogy az igazgatási feladatokat kell máshogy megoldani. Nagyon sok helyi munkatárs csak igazgatási kérdésekkel foglalkozik, ők a legdrágább munkatársok, hiszen 365 napon kell évente védelemmel ott lakást biztosítani, nagyon sok szabadságot kapnak. Nagyon fontos, hogy az igazgatási struktúrákat szervezzük át a delegációkban, és a megoldás az nem az aldelegációk létrehozásában rejlik. Petrik Cságynak szeretnék szót adni, és köszönöm, hogy ön is eljött. Uh, Chairman, thank you very much. Köszönöm szépen, elnök asszony elnök úr, szeretnék köszönetet mondani a számvevőszéknek. Köszönjük, hogy ilyen szorosan együttműködtek velünk a jelentés előkészítésében. Ez rendkívül aktuális és megalapozott jelentés. Köszönöm a szakbizottsági kollégáknak is, hogy ezt a vitát lehetővé tették. Ahogy a képviselők említették. Reméljük, hogy a vitában említett pontok, kijelentések segítségükre, segítségükre lesznek önöknek, nekünk is az új, az átalakulásban, az átalakulás időszakában. Mivel nincs túl sok időm, három-négy dologra koncentrálnék csak. Először is, ami a az általános politikai stratégia biztonsági stratégia meglétét meg nem létét illeti, amelynek keretén belül keretén belülre helyezhetjük a munkánkat. Tehát ez többször is felmerült már a e, tagállamok e, tanácskozásai során a tanácsban. Annak idején a e, LKS létrehozásának turbulens időszakában sem volt teljes mértékű konszenzus a témával kapcsolatban, de biztos vagyok benne, hogy ezek a témák napirenden maradnak, és meglátjuk, hogy Morganini asszony hogyan kezeli. Két dolog. Először is a külpolitika és a külügy kapcsolatok hát előre nem meg, nem, nem ö, ö, kiszámíthatóak. Én nagyon fontosnak tartom a prioritásokat, a források optimális felhasználását, de néha akkor is kell valami kis mozgásteret hagyni az arra, hogy az új ö, ö, újonnan felmerülő ügyekkel foglalkozunk. Látjuk, hogy milyen a világ ma, milyen nagy kihívások állnak előttünk. Ö, milyen meglepetések történhetnek, és ez, amíg ma történik, azt néhány évvel ezelőtt, amikor Kathy Ashton elkezdte a munkáját, senki sem sejtette volna. Úgyhogy ezt sem szabad elfelejteni. Aztán az EU külön megbizotja egyetértek mindenkivel, aki azt mondta, hogy ez tulajdonképpen egy örökölt jellemzője, a Lisszabon előtti eh, időkből örökölt eh, jellemzője az intézményi környezetnek, mindemellett eh, elég egyértelmű jogalapja van a szerződésben ennek a tisztségnek, és amikor specifikus regionális válság gócok merülnek fel, vagy tematikus kérdések, akkor az Európai Uniónak mozgásteret kell adni. Az elmúlt években Kathy Ashton a tanácssal folytatta a tárgyalásokat arra vonatkozóan, hogyan lehet közelebb hozni a különböző szolgálatokat, és nagyon örülök annak a támogatásnak, amit kaptunk az Európai Parlamenttől, a pénzügyi menedzsment kérdése, a költségvetés kérdése is felmerült. Azt hiszem, hogy ezek olyan kérdések, amelyeket mindenképpen meg kell vizsgálni. Ami a munkatársi állományt illeti, itt fölmerült az egyensúly kérdése, a eh, senior management eh, létrehozása, ez megtörtént ugye akkor, amikor az EKS létrejött, és ez azért jött így létre, azért kezdődött föntről az egész, hogy legyen egy megfelelő vezetés, leadership, és Kathy eh, Ashton is többször is utalt erre, 2013-ban például egy összefoglalóban, valóban a, a földrajzi egyensúlyt illetően ezt is nagyon komolyan vesszük. Nagyon fontos, hogy minden tagállam jelen legyen a szolgálatban, képviseltetve legyen. És ez kulcsfontosságú az ékász döntéshozásában. Egy vagy két olyan tagállamban, ahonnan még mindig kifejezetten kevés kollega van az ékászben, és ezeket a, az országokat arra bátorítjuk, hogy tegyenek javaslatokat, küldjenek embereket. De nem, nem is mondanám azt, hogy régi és új tagállamok között van a választóvonal, hanem ez egy vegyes, vegyes képet mutat ez az egész. 2014-ben készítettünk egy jelentést a munkatársi állományról, a parlamentnek is megkötök meg a tanácsnak is, és ebben fontos, hasznos információk vannak a témával kapcsolatban. Végül pedig egy szó a delegációkkal kapcsolatban, én teljes mértékben egyetértek, azzal, hogy nagyon fontos a szoros kapcsolatok kialakítása a tagállamok nagykövetségek között, és minél jobb ez a kapcsolat, annál jobb nekünk a költségvetési nehézségek időszakában, és így az Európai Uniós delegációk segíthetnek a teherviselésben, és a tagállamok így szorosan együttműködve oszthat, megosztódnak a költségek. Mindennek nagyon fontos előnyei vannak mind az Európai Unió láthatóságát, mind pedig az adófizetők pénzével való bánásmódot illetően. a kapcsolatban, hogy a delegációk nagyobb felelősséget vállaljanak a konzulátusi feladatokban, a jelenlegi e, sürgősségi feladatok mellett. Nos, ez egy olyan kérdés, amiről tárgyalunk, egyeztetünk a tagállamokkal. Ez egy olyan terület, ahol egy új típusú vitát kellene indítani a konzulátusi munka hatalmas további forrásokat igényel. És hát vannak bizonyos szakért, van bizonyos szakértelem, szaktudás, ami a tagállamokban létezik csak. Tehát ez egy olyan dolog, amit még mindenképpen meg kell vitatnunk. Nos, a Venuatúi delegációt bezártuk, válaszol mondom a kérdésre. Eh, nyilván a forrásokat máshol jobban fel lehet használni. Brock úr azt mondta, hogy az egyik előny, amit ő látott, az az, hogy a delegáció gyakran olyan országokban létezik, ahol a tagállamok nem tudják megengedni maguknak, hogy nagy nagykövetséget nyissanak, ez nagyon fontos. Végül pedig szeretnék köszönetet mondani a számvevőszéknek, a képviselőknek, akik hozzászóltak, és hogy elismerték, hogy nagyon nagy kihívások előtt állunk, költségvetési eh, idő eh, hiánya miatti kérdések előtt, kihívások előtt állunk. Az Európai Parlament eh, támogatását folyamatosan megkaptuk, és a két itt jelenlévő szakbizottság is egyértelmű támogatásáról tett tanúszönságot. Igyekszünk szorosabban együttműködni önökkel, és a számvevőszék olyan ajánlásokat tesz, amelyen módosításokat mi is nagyon szeretnénk bevezetni. Köszönöm szépen, mondja az elnök, most megadom a szót Fazekas úrnak az áró szavakra. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Köszönöm szépen, elnök asszony, elnök úr. Először is köszönöm, köszönöm, köszönöm. Köszönöm szépen, hogy lehetőséget biztosítottak nekünk a mai ülésen. Köszönöm szépen az érdeklődésüket, pozitív megjegyzéseiket, javaslataikat. Eltölt bennünket ez a remény, hogy a jelentésünk nem volt hiába való, hanem megvalósításra kerül. Elhangzott az, hogy jelentésünk teljes mértékben összhangban áll mindazzal, amit a Kokobu és az AFET, az Európai Parlament, illetve más intézmények is kértek. Mi ezt tudjuk. Éppen ezért kértek meg bennünket arra, hogy független, szakmai alapokra nyugvó jelentést készítsünk, amire később lehet hivatkozni, és mint ahogy néhány példa már most is mutatja, előre lehet lépni ez alapján. Ahogy Brokkur említette, kezdeti nehézségek vannak, úgymond gyermekbetegségeken túl kell esni, de idővel ezek megoldódnak. Nagyon fontos, hogy ne hozzunk olyan döntéseket, amelyek túlságosan sok kompromisszumba kerülnek a tanács részéről. Tehát nekünk nem tisztünk ajánlásokat készíteni a tanács számára, de önök, mint parlament ezt megtehetik, és hivatkozhatnak arra, hogy a tanulságokat le kell vonni, annak érdekében, hogy az ilyen típusú problémákat ki tudjuk kerülni. Úgy érezzük, hogy az Európai Külügyi Szolgálat tulajdonképpen fontos eszköz a közös külpolitika számára, egy közös eszköz, egy olyan közös eszköz, amelyet eh, szakértők itt Brüsszelben, illetve a delegációkon is végeznek, annak érdekében, hogy az Európai Unió külügyi érdekeit képviseljék, legyen szó politikai vagy általános jellegű érdekekről. Ami Luna csak asszony kérdését illeti, az anyagot tanulmányoztuk, nagykövetségekről szerettek volna beszélni, illetve a delegációk is örültek volna annak, hogyha nem delegációknak hívják őket, hanem nagykövetségeknek az angolok vétózták ezt meg. Úgy érzem, nem a címa fontos, hanem a tartalom, de természetesen nagyon örülnénk annak, hogyha itt is előbbre tudnánk lépni. Ami a konzuli tevékenységet illeti, mondani kell egy példát arra, hogy mennyire nagyon fontos ennek a rendszernek az átdolgozása. Az elején úgymond elutasítást kaptunk, mi szerint a szerződések ezt nem irányozzák elő, tehát amit nem tehetsz ezt lehetőséget, a szerződést ezt nem kell elvégezni. Tehát eh, már akkor is eh, meggyőző munkát kellett végeznünk. Azért, hogy az EKS is tudatában legyen ennek a tevékenységnek. Tehát itt olyan európai házakról olyanokat kell létrehozni, amelyek teljesítik a feladataikat, tehát hogy a magyaroknak sokáig mindig az osztrák nagykövetséghez fordulnia, tehát fontos rendelkezésre állni. Az Európai Parlamentben a Kokobóval is beszéltünk erről, erre nem tesz lehetőséget a szerződés, nem irányozza ezt elő, és a költségvetésben meg is jegyeztük ezt eh, a hiányosságot, ezt a rugalmatlanságot. Tehát, hogyha az LKS eh, erre hajlandó, akkor a tagországok is eh, készek lesznek erre, hogy Ajala Sanders asszony ezt említette, hiszen ők is pénzt tudnak megtakarítani, és a parlament is meg fogja találni annak a módját, hogy ezt a fontos európai funkciót felvállalja ami a német verziót illető, tegnap kaptam meg a német nyelvi verziót, mi angolul dolgozunk a számbevő székben, és um, én is az angol te- technikus terminusokat ha- használtam. Sajnálom, hogy a fordítói szolgálatok a német verzióban nem tettek különbséget főképviselő nő és férfi között. Ami a költségvetési keret merevségét illeti, a konzuli tevékenységek, mint említettem, valamint eh, az, hogy a különböző országokhoz kötődő osztályokat át lehetett venni, van olyan, amelyet elhanyagoltak, viszont az LKS mindig szenved amiatt, hogy nincsen energiaügyi szakértője, kereskedelmi szakértője, szakértője, bár itt európai döntésekről van szó, amelyek a tevékenységünket mindig befolyásolták. Tehát mi ezt értettük a merevség alatt, és e, elhangzott a kérdés, hogy a tervezést hogyan lehet koherens módon előmozdítani. Ezzel el szeretnénk kérni azt, hogy az LKS funkciója, mint állandó résztvevő a tanácsülésein, fontos, hogy a tanácson belüli stratégiai szerephez jusson. Mindenki elmondta, hogy Számos pozitív fejlemény történt. Kárvá kollégának mondanám, hogy korábban is 140 képviselet volt, amelyek Európai Bizottsági képviseletekként működtek, ezek kibővítése kerültek, és utalni szeretnék arra, hogy az összes olyan ország, akit megkérdeztünk, 35 országot kérdeztünk meg, ők pozitív példaként említették azt, hogy ezek a képviseletek már nem csak bizottsági feladatokat látnak el, például fejlesztési segítségnyújtás, illetve humanitárius segítségnyújtást, hanem európai intézményként európai érdekét képviselik, és kiinduló pontként is működnek. Szavana úrnak igazat tudok adni, egyetértek vele. Európa számára fontos lenne az, hogyha létezne egy átfogó külpolitikai és védelmi stratégia átdolgozás. Szembevő székként mi úgy értelmeztük ezt, hogy ezáltal a feladatok megoldása és az LKS feladatai is könnyebbé válnának. Tehát nem csak nap mint napi sürgősségi feladatokkal foglalkoznának, hanem stratégiai jellegű kérdésekkel is. Viszont ez nem az LKS feladata legfőképpen, ezért mondtuk azt, hogy az LKS kell, hogy ragadja meg a kezdeményezést, ezt a tagországokkal közösen ellenőrizi, illetve a megvalósíthatóság tükrében készít stratégiát és végez ilyetén módon úttörő munkát. Nagyon örülünk annak, hogyha az európai parlamenti képviselők komolyan veszik a jelentésünket, örülünk, hogyha pontjainkat feldolgozzák, és Október 16-án várjuk jelentéstevőjükkel a vitát. Köszönöm. Damit ist die Sitzung geschlossen. Köszönöm szépen, ezzel lezárom az ülést. A Kokobu ma délután 15 órakor találkozik, jó étvágyat mindenkinek. Köszönjük a tolmácsoknak a túlórát.